megállapodjanak egy olyan reformmenetrendben, amely minden bahreini állampolgár javát szolgálja majd. A bahreini helyzetről szóló vitát eh, ezzel lezárjuk. Az utolsó napirani pont lezárása után szavazunk erről a témáról. Utolsó napirani pontunk pedig eh, Rafah Nacsed helyzete, ez esette Szíriában. Bilán úr szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Asad rezsimje kezd ingatag lábakon állni. Rafah Nacsed, az első női pszichoanalitikus Szíriában, és önké, önkényes letározatása mutatja azt, hogy milyen a rezsim Egyre erősebb a szabadság mozgalma Szíriában. Az, hogy önkényesen letartóztatták Nesed asszony, ez ellentétes minden civilizációs normával, azzal különböző fabrikált vádakkal vádolták meg. Az volt a bűne, hogy a áldozatoknak, illetve a félelembelének kínált segítséget, és igazából ezek a vádak azt mutatják, hogy maga a diktátor mennyire paranoid. Refak Nesedet szabadon kell bocsátani, akár csak a többi szabadságharcost és fogva tartottat. Remélem Nesed asszony örökséget megvédik. Köszönöm szépen, most pedig Mastálka képviselőt illeti a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselőtársak! Ö, világosan felszólalok ö, Rafah szabadon bocsátása mellett, hiszen nyilvánvalóan ártatlan, bár ö, sok esetben nagyon nehéz hitelesen ö, lefolytatni egy-egy ilyen kampányt. Több mint ezer áldozata volt ebben az évben a fegyveres erők fellépésének. Voltak éppen polgárháború folyik, külföldi támogatást is kap, a, kaptak a kormányerők a saját állampolgáraik elleni harcukban. És ezt voltak éppen támogatjuk. A, a felkelőket, anélkül tudnánk, hogy kik is voltak éppen a felkelők. Úgy hiszem az Európai Unió a béke hangját kellene, hogy ö, hangoztassa, nem csak Rafa Nacsi szabadonbocsátásáért felhívnám a béke mellett is láncsát törve. Köszönöm szépen a következő, Masztiáka kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Én magam is üdvözlöm azt a lehetőséget, hogy Rafa Nased civil társadalomból érkező barája, barátai az Európai Parlamentben jelen vannak. Nagyon fontosak ezek a viták, és befolyásolják a helyzetet, sőt az itt lévőket. És az Európai Unión kívül a, az itt folyó viták eredményeképpen az emberek kevésbé érzik magukat elszigeteltnek, magára hagyatottnak, hiszen látják, hogy komolyan veszik eh, helyzetüket. Diktatúrák idején azt hiszem nem szabad magára hagyni az ellenzéket. Nos, eh, nagyon fontos kérdésről eh, tárgyalunk, egy olyan pszichiáterről, aki kín, kínzáson átesettekkel foglalkozik, aki lány, szülés előtt elő lányát akarta megvál, meglátogatni, de a szírhatóságok szír területen letartóztatták, de a börtönből is üzen és felelősnek érzi magát a, a társadalom börtönbe lévő része iránt. Még ott is a saját társadalma iránti felelősségét hangsúlyozza. Négyezren haltak meg Szíriában az arab tavaszt kötet, követően 7000-en eltűntek, 6000-en menekültek, és több tízezeren Törökországba, tízezren Jordániába menekültek. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió megvizsgálja, hogy mi történik Szíriában az emberi jogokkal az emberi jogok képviselőivel. Úgy gondolom, hogy ugyanolyan normákat kell alkalmaznunk, amiről beszélünk eh, Bahrain, Líbia és egyéb országok során is. Ezt kell tegyük, és erre szólítjuk fel az Európai Bizottságot és Lady Estont. Köszönöm. Köszönöm szépen, de Kaiser asszony következik, tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Ma reggel elfogadtunk egy állásolást Szíriával kapcsolatban, Szíriával és Egyiptommal kapcsolatban. Ma délután egy külön esetről szerettünk volna beszélni, Rafah Nased esetéről, mi pedig a következő okból. Ez nem csak egy politikai kérdés, hanem itt egyetemben az emberi jogok megsértéséről van szó. Egy Párizsban tanult, ismert pszichoanalitikusról van szó, akinek számos egészségügyi problémája van, szívbetegsége, a, korábban rákos is volt, tehát igazából ő semmit nem tett. Ez példázza azt, néha újságírókról van szó, néha vezetőkről, akiket csak úgy teljesen önkényesen megtámadnak a rezsim részéről. Humanitárius okokból azt kell mondjuk, hogy a szír rezsim ezt nem teheti. Kínáról is beszéltünk az imént, az arab tavaszról is beszéltünk, és el kell mondjuk azt, hogy kapcsolataink során mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a teljesen ártatlan személyeknek és mindenkinek, akik őket támogatják, a segélyszervezeteknek, nekik mindenképpen segítenünk kell abban, hogy valóban humanitárius segítséget tudjanak nyújtani követelni kell azt, hogy Rafah Nasser asszonyt szabadon bocsátsák. Nagyon ö, sok hangot hallhattunk mellette. Eston asszony is felszólt, Kárla Szárkozi is írt erről az esetről, és mi is ki kell mondjuk ma, hogy elég volt ez. Köszönöm, Sákászony, szó. Elnök úr, Cruz biztos asszony, kollégák. Rafa Nased eh, arcot ad azoknak az ezreknek, akik elképesztő igazságtalanság és erőszak áldozatai Szíriában. Mindennyian szemtanúi vagyunk az eseményeknek. Az interneten látjuk az aránytalan erőszakot a kormányzat részéről a fegyvertelen polgárok ellen. Látjuk, hogy a bátor tüntetők életüket kockáztatják, hogy kijutassák ezeket a történeteket. Az, ha szóval valaki ö, ö, mobiltelefonnal vesz képsorokat, azért lelőhetik az utcán. Nőket erőszakolnak meg, a szülőknek nem adják ki ö, megöl gyermekeik holtestét, hanem azokat titokban temetik el. Szó, szó, döbbenettel kell lássuk, hogy Bashar al-Assad kormánya és annak az együttműködőknek semmiféle legitimitása nincsen. A nemzetközi közösségnek nincs felhatalmazása, mert a BT-ben Kína és Oroszország megvétóz minden lépést. Ugyanakkor az EU tehet valamit. Egyrészt a elkövetett bűncselekmények büntetőjogi kivizsgálását kell követeljük, célzott szankciókat kell bevezetnünk az emberjogsértőkkel szemben. Mi vagyunk Szíria legfontosabb kereskedelmi partnere, ezért célzott szankciókat kell a gazdasági elit tagjelenbe vezetnünk, hogy világos döntés elé állítsuk őket. Ha valaki Európával akar üzletelni, az nem üzletelhet Bashar al-Assaddal Szíriában. És követelnünk kell, hogy a szírok ellen lefolytatott vizsgálatok eredményeit nem szabad a szír hatóságok kezére juttatnunk. Törökországnak is fel kell erre a figyelmet. figyelmét. Köszönöm szépen, Bréve úr a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Csatlakozom az előttem szólókhoz, és én is követelem Ráfanásed asszony azonnali ki, szabadon engedését. Az önkényes fogvatartások, az ő esete is elfogadhatatlan, hiszen ráadásul Rasanaszid asszony egészségügyi problémákkal is szenved. A vád ellene az, hogy olyan tevékenységet folytat, amely destalibizálja a szírállamot családja. Azt mondja, hogy a halál fenyegeti, hogyha valóban vádat emelnek ellene. Szürreális az a helyzet, hogy ez a rendszer egy pszichiátert börtönöz be azért, mert segít a, a megkínzottaknak félelmükön túllépni. Úgy gondolom, hogy ez a mai sürgősségi állásfoglalás olyan szöveget tartalmaz, amely tükrözi, hogy elítéljük az elnyomást, és Assadot felszólítjuk, hogy mondjon le a hatalmáról. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A következő a politikai frakciók nevében, LPP e nevében Basescu az. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. A diktatúrikus rezsimek nagyon gyakran lépnek fel pszichológusok ellen. A, például 1977-ben a román, a román kommunista rezsim is lecsapott a, az egyetemi pszichológiai tanszékekre, bezáratta azokat. Bíróságra állították a pszichológusokat, vagy megalázó munkát kellett végezniük. Nasad asszony önkényes letartóztatása bizonyíték arra, hogy a szír rezsim sajnos folytatja a elnyomó rezsimek ezen szomorú hagyományát. Tehát az a vádolják őket, hogy a, a rezsim ellen összeesküdött volna, holott csak a szabadságért küzdők lelki ápolását látta el. Rafat azonnal szabadon kell bocsátani, nem azért, mert tudós vagy, vagy, vagy egészségügyi problémákatól szenved, hanem azért, mert csak a szakmáját, a szakmai feladatát látta el, ez emiatt nem büntethető. Szenishin on behalf of the Szenishin asszony következik a szocialisták és demokraták nevében. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr. Szeptember 10-én Damaszkuszban Ravaha Nasedet önkényesen letartóztatták. Éveken át pszichológusként tevékenykedett, segített a rezsim áldozatainak. Nesed asszony letartóztatása az alapvető emberi jogok megsértése, és követelnünk kell szabadon bocsátását az emberi jogi aktivistáknak úgy kell végezniük feladataikat, hogy ne kelljen tartaniuk a szankcióktól, a hatóságok részéről. Úgy gondolom, hogy az emberi jogi aktivisták helyzetének pirítást kell az EU szempontjából, és szankciókkal kell élnünk azok ellen, akik megsértik ezeket a jogokat. Köszönöm szépen a liberálisok és demokraták nevében, Olyulán asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Damaszkuszban arra látunk példát, hogy, hogy, hogy milyen kockázatosak azok az intézkedések, amelyeket a szír kormány saját nép ellen hoz. Rafad Nased egyike azoknak, akiket a hatóságok feltételezett tevékenységek miatt bebörtönöz, olyan tevékenységek miatt, amelyek úgymond destabilizálják az államot. Koholt vádak azt jelzik, hogy Al-Assad ernök rendszere tulajdonképpen minden szír állampolgár szemében megbízhatatlanná vált, és nem tud semmit tenni a konfrontáción kívül. Elnök úr, az egyre mélyülő paranoia, amelyet a szírhatóságok részéről tapasztalunk, talán egyetlen egy pozitívumot is tartalmaznak. Azt, azt jelzik, hogy minden kormánynak félnie kell a néptől, de, nem szabad, de a népnek semmi oka nincs arra, hogy féljen a kormányától. A szír kormány minden határvonalat átnépett, a hatalmat az emberek ellen, hatalmát az emberek ellen fordította, és lehetetlenítette a demokratikus átalakást. Köszönöm, Ojulan. A Szalmas Kaminski úr az ICR e frakció nevében kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót, hölgyeim és uraim. Rafab Nasid asszony esete megrázó. Mindenkit többenetel kell eltöltsön, függetlenül, hogy milyen politikai erőt képvisel. Egységesen lépünk fel abban, hogy követeljük, hogy ezt a bátor asszonyt bocsássák szabadon. Ám probléma nem, nyilvánvalóan nem csak e, ezen megdöbbentő egyéni helyzettel kapcsolatos, hanem általában a demokrácia helyzetével Szíriában. A szemünk előtt zajlik le az, hogy az arab tavasz ö, ö, a tör, világ történelemben egy új fejezetet nyit. Azok, akik demokráciát és szabadságot követelnek, megváltoztatják sorsukat civilizációs súlya van ennek. Arab testvéreink most vérőkkel fizetnek meg a szabadságért és a demokráciáért. Fel kell szólalnunk mellettünk, támogatni kell őket. Dan Vergiat Engue. Vergiat aztán következik a GUE nevében. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A Rafah Masád ügy jól szimbolizálja az elnyomást Szíriában. Különösképpen Nased asszony asszonyt akkor tarozták le, amikor a lányához ment. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy szabadon bocsássák, hiszen ő mindig is a párbeszédet támogatta a szíriaiak között. Ő egy szimbólum, mégpedig a szörnyű elnyomás szimbóluma Szíriában. több ezer embert letartóztattak, nagyon sokat megölték, csak azért, mert az elnyomást le akarták fotózni. Ezek a fotók az életükbe kerültek. Az Európai Uniónak sokkal erősebben fel kell emelnie a hangját, a szankciók, amiket bejelentettek, azok nem elegendőek. Csak azt tudja rábírni a szíreket, hogy szabad -e, bocsánat, csak Nasser azt mondta, hogyha megfelelő nyomást gyakorlunk rájuk. Paska képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A szíriai helyzet rendkívül összetett, nehezen átlátható. Az Assad rezsim csak katonai hatalommal képes kormányon maradni, és egymást követik a, a, az erőszakos cselekmények hírei, mutatják ezt, hogy a hatalom egyre idegesebb egyre erőszakosabb, szinte nincs is logika a biztonsági erők működésében. Az, hogy Rafa Nasidot letartóztatták egy idős asszonyt, aki szívbetegségben és rákbetegségben szenved, mutatja, hogy a, a biztonsági erők már a saját árnyékuktól is beijednek. Ezért látni kell azt is, hogy Szíria az Európai Unióban nem barátját, hanem ellenségét látja a Moszkvából vagy Pekingből gyakorolt politikai nyomás lehet, hogy hasznosabb lehet, mint ha mi próbálunk fellépni. Ezért kell kreatívabb módon cselekednünk, és külügyi szolgálatunk e kreativitás mentén kell megnyerje ezeket a partnereket is. Köszönöm szépen. Ódemur kollega kapja meg most a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A tüntetések Szíriában nem fognak elhunyni egészen addig, amíg a hatóságok le nem vonják a következtetéseket az arab tavaszból. Ráfák De az, e, aki az első pszichiáter Szíriában, kutatásokat végzett, klinikai teszteket, segítette a szíriai embereket, hogy leküzdessék a félelmet, workshopokat, kurzusokat tartott ingyenesen, és ez az oka annak, hogy bebörtönözték Damaszkoszban a repülőtéren, akkor eh, amikor megérkezett szeptember 10-én. Nagyon sokan emelték fel hangjukat a szírrendszernél, annak érdekében, hogy engedjék rá Nasadet szabadon. Az orvosi társaságok is ugyanezt megtették, de még mindig börtönben van, és nincsen semmi információ egészségi állapotáról. A Szíriában tapasztalható súlyos erőszak és emberi jogsértés arra visz minket, hogy végre felemeljük a szavunkat, és rávegyük a szírendszert, hogy vegye észre, hogy lábbal tiporja az emberi jogokat, és ezt a nemzetközi közösség elítéli. Elkerülhetetlenek a változások, és az erőszak egyszerűen csak elhalasztja ennek az időpontját. Kadafi esete egyértelműen ezt mutatja. Köszönöm. Köszönöm szépen, Poránba úr következik. Nincsen esély arra, hogy békés forradalom legyen ebben az országban, és a hatóságok elnyomják az ellenzéket, fogvatartják őket, az egyik ilyen önkényesen fogva tartott az Rafah Nashed, akit szeptemberben Damaszkuszban tartóztattak le. Az ő ügyét azonnal meg kell oldani, hiszen egyre rosszabbodik egészségügyi állapota. Fel kell szólítanunk a szír hatóságokat, hogy hagyjanak fel az önkényes fogvatartással, és tisztázzák azok helyzetet, akiket így tartottak fogva. Most kezdődik a spontán hozzászólások sora. 18-an jelentkeztek a listámon. Hát mindenkinek nem tudok megadni a szót. Igyekszem egyenlő arányban ötnek megadni a szót. Eszája asszony az első. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Az arab tavasz oda vezetett, hogy a szíriai kormány sarokba szörült, és erőszakos cselekmények révén igyekszik megtartani hatalmát. Eb ennek ezen lépések sorába tartozik ö, Nacsodasszony lefogása is, aki a, az áldozatoknak segített. Igyekezett a diktatúrában élve segíteni lelki segítséget nyújtani az áldozatoknak, nem csak a tudatos, hanem a tudatalatti őket is gyógyítva. És hát úgy látszik Szíriában elég a pszichonalitikus iskolához tartozni ahhoz, hogy valakit börtönbe vessenek. Nemzetközi szabályok sorát sérti meg a szír rezsim, Szíria ügyében fel kell szólalnunk, és a világ nem csukhatja be szemét ezen események előtt. Köszönöm szépen, Paleckis úr. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Sokat beszéltünk erről, elítél, hangot adtunk elítélő véleményünknek, de ez nem állítja meg azt a terrorgépezetet, amely a szír nép ellen vonul előre már hat hónapja, több mint három ezer áldozat van. Az Európai Parlament egyes esetekre is figyel, különösen a Rafa Nasid esetre, és reméljük, hogy most, mint sokszor máskor is pozitív eredményre jutunk. Ez a pszichiáter, akit önkényesen letartóztattak, széles körben a rendszer ezen intézkedése elleni hangokat váltott ki. Szabadlábon helyez, szabadlábra helyezés a győzelem mindannyiunk számukra, és pozitív változásokat indít el Szíriában. Köszönöm. Meissner asszonyé a szó. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony. Ha most elítélik Rafat Nasid asszonyt, az a brutalitás is önként olyan példája lesz, amelyet a égre kiált. Ugyanakkor a paranoia és a szír állam működés képtelenségét is jelenti. Hogyan félhet egy állam egy idős beteg nőtől, aki traumatizált emberek lelkét ápolja. Mi lehet ebben veszélyes, akár egy erőszakos sem számára? Úgy tűnik, hogy az állam nem tudja, a diktatúra igyekszik üzeneteket megfogalmazni de a társadalom számára, de, de ezek már teljesen tévesek. Nem tudnak reagálni a valóságra, hogy Péter kollégám is rámutatott. Sokat beszéltünk az arab tavaszról és a demokratizálás folyamatáról, örülünk ennek, ezen folyamatoknak, mi európaiak, és támogatnunk is kell sokféle kapcsolatrendszerünk révén. Ám azért is harcolni kell, ha egy, egyéneket ok nélkül letartóztatnak, az ilyen emberi jogsértéseket nem lehet elfogadni. Köszönöm szépen, Meissner asszony. Migászki úré a szó, Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, hölgyeim és uraim. Egy egyedi esetről beszélünk itt, viszont örülök annak, hogy a parlament számára ez egy kiinduló pont ahhoz, hogy Szíriáról beszéljünk. Nadach Esef asszony példája jól mutatja azt, hogy mi is történik Szíriában, és mindent nem lenne szabad megtörténnie. Örülök annak, hogy egységesen szorolunk fel, és nem hallottam senkit sem, aki ne értett volna velünk egyet azzal kapcsolatban, hogy Damaszkusznak jelezni kell azt, hogy ez a fajta viselkedés elfogadhatatlan az Európai Unió számára, és örülök annak, hogy nincsen politikai megosztottság ebben a tekintetben itt a parlamentben. Egyértelműen ki kell jelentenünk azt, hogy ami Szíriában történik, az elfogadhatatlan számunkra. Mikolásik. Mikolásik képviselője szó. Köszönöm szépen. Biztos asszony, tisztelt képviselőtársak. a szír hatóságok eljárása a tüntetők ellen, és azok az erőszakos cselekmények, amelyekre ragadtatják magukat a biztonsági erők, legalább 3000 áldozatot szedtek eddig. A rendőrség és a hadsereg belelövett saját állampolgáraiba. A rendőrség nem, a, nem bűncselekmények után nyomoz, hanem maga követi el azokat. Ezt, feltét, ezt feltétlenül kell ítéljük. A leg, az, a letartóztatások sorában az egyik utolsó láncszem, az a mindenféle ok nélkül való letartóztatás, melynek a Rafa Masidasszony. Annál aggasztóbb ez, mivel meg is kínozzák a, a letartóztatottakat, ezért a szír hatóságokat és kormányt az emberi jogok betartására kell szorítanunk, és a szabadon bocsátását kell követeljük ezen személyeknek. Madame Dancila. Köszönöm szépen a következő elő, hozzászóló Dancila asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió, ahogy hallottuk, úgy véli, hogy úgy vélte, hogy Szíria egy demokratikát, demokráciát akarja legitimálni, az embereket biztonságban akarja tudni, és a politikai és szociális reformokat akarja útjára engedni. Úgy véljük azonban, hogy az egyes személyek minden indok és ok nélküli fogvatartása azt jelzi, hogy ezeket az embereket veszélynek tekintik -e párbeszédre van szükség, arra van szükség, hogy diplomáciai kapcsolatokat építsünk ki, és végre változzon ennek eredményeképpen a helyzet. Az Európai Uniónak a közvetítő szerepét kell betöltenie, ha a szírhatóságok azt úgy igénylik Figyelembe kell, hogy vegyék a jogállamiságot, az alapvető jogokat, gazdasági reformokra van szükség. A legjobb megoldás éppen ezért az lenne, az ország jövője érdekében az lenne, hogyha megfelelő ráfordításokat biztosítanának és stabilizálnák a demokráciát. Ehhez azonban szükség van arra, hogy rafenesedet szabadon bocsássák mielőbb. Köszönöm szépen, és most megadom Krúz biztos asszonynak a szót, hogy zárja le a vitát. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök úr. Mindannyian, ahogy kiérezni a hozzászólásokból, együttérzünk a szír néppel, akik súlyosan szenvednek Nasar al-Assad elnyomó rendszeretől. Több mint három ezer ember halt meg, több ezren kerültek börtönbe önkényes letartóztatást után és súlyos erőszak áldozatai. Ezek igazságtalan eljárások. Refanesed asszony esetére kitérve az ismert szír pszichiáter esetére, aki már több mint hat hete börtönben van. Ok nélkül tartóztatták le. Kora ellenére, egészségi állapota ellenére letartóztatták ok nélkül. A főképviselő, az alelnök az reagált és azonnali szabadonbocsájtását követelte eh, Rafah Nasidnek. Egyértelmű, tisztelt képviselők, hogy továbbra is nyomást kell gyakorolni, és elérni mind Rafah Nasid, mind további ártatlan fogvatartottak szabadonbocsátását. Az Assad rendszer, rendszer rendszerrel er, szemben szankciókat vezetünk be, és továbbra is nyomást kell gyakorolni annak érdekében, hogy véget vessenek az erőszaknak. Hangsúlyozni kívánom azt is, hogy az ensz együtt működve az emberi jogi helyzetet próbáljuk javítani. Szíriában egy külön szekciója van az Európa Tanácsnak, az Emberi Jogok Tanácsának az Európai Unió közbenjárására egy külön nyilatkozatot adott erre, vonat, erre vonatkozóan ki. Kollégák, a Rafah Nasad ügyel kapcsolatos vitát lezárom, és rá is térünk azonnal a szavazásra. Kezdjük. Azon öt állásfoglalás indítványjal, amelynek tárgya Tibet, illetve a ö, szerzetesek önégetése. Név szerinti szavazást nyitok meg. Az állás